Gaat niet. Voorzitter, geacht... Köszönöm. Elnök úr, igen tisztelt kollégák. Igen tisztelt Krúz biztos asszony. Örülök, hogy itt van. Dingemans asszonyt hallottam a tolmács kabinból, egy kiváló holland tolmácsnő, és sajnos elhagy minket. Kár, Vegyék fel a jegyzőkönyvbe, olyan szép hangja volt. Mindenképpen hiányozni fog nekünk. És örülök, hogy ma este még egyszer hallhatom. Elnök úr, remélem, hogy ezt nem vonja le a felszólási időmből. Elnök úr, tisztelt kolléganők és kollégák, a jelentést tevőnek, Thomas Mannnak és az összes többinek köszönöm azt, hogy együttműködött a jelentésben. Nagyon pozitív, nagyon gyümölcsöző együttműködés volt közöttünk. Minnyáján fenntartható, biztonságos nyugdíjakat szeretnénk Európában. Azonban a nyugdíj a tagállamok felelőssége. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Európai Parlamentnek ne legyen véleménye, hiszen eh, már közösen próbáljuk koordinálni a nyugdíjrendszereket a stabilitási program tekintetében. Nagyon fontosak a szociális szempontok is. Mi szeretnénk felszólítani a tagállamokat, hogy megfelelő életmódot biztosítson az idősebb korosztály számára is. Ez közös célunk, elnök úr. Pillanatnyilag a lakossági piramis feje tetejére áll. Szerencsére az idősebbek tovább élnek, egészségesebbek, azonban egyre kevesebb embernek kell finanszírozni a nyugdíjrendszereket. Korosodik az európai lakosság, és az 50 5 év fölöttiek már a lakosság egyharmadát teszik ki Európában. Megvannak a különféle rendszerek, a felosztó kirovó rendszerek, a tőke alapú rendszerek, és ezek tükrözik a szolidaritást, amelyről beszéltem. Azonban a társadalom korosodása a fiatalabb generáció számára is terheket jelent. Éppen ezért szükség van a szolidaritásra és hogyha a költségvetési devizitet ki kell fizetni, akkor ez ellentmond a stabilitási paktumnak. A túl magas deficittel rendelkező országok, vagy az eladósodott országok általában a nyugdíjakkal és a szociális szolgáltatásokkal takarékoskodnak. Ezt kellene megakadályozni. Tehát ki kell nyújtani az aktív kereső kort. Meg kell hosszabbítani. Azonban ez nem megy a munkaerőpiac együttműködése nélkül. Azt szeretnénk, hogy tovább dolgozhassanak az idősebbek, rugalmasabb életpályamodelleket szeretnénk nekik kínálni, hogy jobb teljesítményük is legyen a mindennapokban. Az első pillérben pedig természetesen gondoskodnia kell az embernek öregkoráról. És takarékoskodjon. Ez az első pillér, a másik pillér pedig a munkahelyi nyugdíjak rendszere. Itt a munkáltatók és a munkavállalók is befizetnek egy bizonyos nyugdíj járulékot. Itt a tőkét általában a tőzsdére viszik, és a magasabb életkor itt is kockázatosabbá válik. A magasabb saját tőkére vonatkozó követelések a nyugdíj alapok minőségét hivatottak javítani. Azonban én nem tartom ezt feltétlenül megfelelőnek, hiszen ez kisebb hozamot jelentene, amennyiben a nyugdíjalapok csak is állami papírokba fektethetnék be a pénzüket. Krúz asszony a bizottságnak egy megfelelő javaslatot kellene előterjesztie erről a térről is. És most áttérek a harmadik pillérre, ezek az egyéni megtakarítások, és ezen a téren is többet tehetnének az emberek. Azonban tudatosítanunk kell azt is, hogy mennyit lehet itt összesen megtakarítani. Hiszen a nyitott munkaerőpiac csak is úgy elképzelhető, hogyha nem hat ki negatívan a nyugdíjakra. Köszönöm. Mr. Mann, you have the floor. Mann úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Ja, a kiváló jelentést, az együttműködést is köszöntöm az ECON és az érintett szakbizottságok között a munkaadók és a munkavállalók aggódnak az olyan felvetések miatt, hogy az életbiztosítók saját töke igényét alkalmazni kelljen az üzemi nyugdvállalati nyugdíjakra is. Ez költségnövekedésekkel járna akár 30%-kal is, és ez megkérdőjelezi a már meglévő sikeres rendszerek fennmaradását a gazdaság és pénzügyi bizottság esetében részéről képviseltem a vitán a parlamentet, és arra mellett teszek le a garast, hogy ne szigorítsák meg ezeket a szolvenci előírásokat az vállalati nyugdíjakra. Tehát nem szabad a nyugdíjakat az életbiztosításokkal összekeverni. A copy and space jogokat vagy törvényeket figyel, nem szabad létrehozni. Következetesen kell alkalmazni a költség-haszon elemzés eredményeit, hogyha most átdolgozzuk a vállalati nyugdíj irányelvet, akkor a szolvenci kettest ezen a területen nem szabad alkalmazni. Köszönöm. Dardan úr. Köszönöm, elnök úr. Ahogy az előadó mondta, a nyugdíjak a tagállamok kompetenciájába tartoznak, specifikus jellegükkel együtt, de ajánlásokat teszünk, igen komplex helyzetben. Vannak itt fontos elemek a frakciónk számára. Az egyik a szolidaritás, ez az alapköve a nyugdíjrendszernek, és nem csak minimál nyugdíjat kell biztosítani, hanem decens jövedelmet. A másik kiegészítő nyugdíj, a második nyugdíj, a harmadik pedig szintén az egyéni pillér kiegészíti a nyugdíjakat. Az időseknek és a fiataloknak egyaránt részt kell venniük a rendszer finanszírozásába. Szociális partnerekkel kell megbeszélni a reformokat. Figyelembe kell venni a várható élettartamot. Ez nem szocialista jelentés, de jó kompromisszum, és köszönöm az előadónak. Mint elmondtam, most kétszer nem tudjuk megadni a vitában a szót valakinek, de most Páska úr következik. Köszönöm, elnök úr, a szót. Biztos asszony, a stabil, megbízható nyugdíjrendszer biztonságot nyújt a munkavállalóknak, azért, hogy a munkával töltött idő alatt megfelelő pénzösszeg gyűlik össze számukra ahhoz, hogy decens jövedelmük legyen él a nyugdíjba vonulás után. A hat éves válság azt mutatja, hogy a nyugdíjrendszer következő csődje a recesszió és a bankok bizonytalan helyzete jobban monitorozni kell ezeket a rendszereket azért, hogy a hibás befektetések ne tegyék ki kockázatnak a nyugdíjakat. Ahhoz, hogy fenntartható bizalom legyen az emberekben a nyugdíjrendszerek iránt, korrekt, pontos információt kell adni a kapcsolatról, ami a számlán lévő pénzilleti és az ezzel kapcsolatos kockázatokat azért, hogy a nyugdíjba vonulók, a megtakarítással élők döntsenek, arra vonatkoznak, hogy milyen kockázatot akarnak vállalni jövőbeli nyugdíjuk számára. Köszönöm. Bedankt. Best Ria. Köszönöm. Kedves Ria, először is szeretnék utalni arra, hogy nagyon sokat tettél azért, hogy javítsd itt a katasztrofális nyugdíjhelyzetet. A vállalati nyugdíjakról pedig kijelenthetjük, hogy a bizottságnak tiszteletben kell tartani a tagállamok törvényeit. Éppen ezért nagyon nehéz ebbe a bizottság részéről beleavatkozni. Tehát hogyha itt az első pillérben a munkában töltött évekhez kötik, ezt akkor az problematikus. Tehát a nyugdíjkorhatárhoz kötés is szerintem nem jó lehetőség, és főleg nem az Európai Unió illetékessége. Egy nyugdíjnak egy megfelelő életszínvonalat is biztosítani kell, főleg a válságban. Azonban a második és a harmadik pillér is nagyon fontos, hogy az idősek megfelelő életszínvonalon élének. Ez nem áll ellentmondásban a szerződés 114-es cikkében, amelyben az áll, hogy az Európai Unió nem avatkozhat be a munkavállalók és a munkáltatók közötti egyeztetésben. Ria az első oszlopban kellett volna mondanod, hogy nem avatkozhat be az EU. Mr. Becker. Köszönöm, Becker úr. mint az idősek képviselője gratulálnék jelentéstevőnknek, hogy az európai nyugdíjrendszereket a jövőben is szeretné fenntartani. Az irány stimmel. Tehát, hogy prioritást kapjon az első pillér, és hogy ehhez hozzájáruljon a második. Azonban a tagállamokat is fel kell szólítani, hogy ösztönözik azt, hogy ne menjenek korán nyugdíjba, hogy tovább dolgozhassanak az emberek. Így a európai szociális modellnek kell a legjobbnak lennie a világon. Tehát ne legyenek itt a fiatal és az idős generációk számára kötelező jellegű elrendelések. Az, hogy megfelelő nyugdíj, az az igazából csak annyi, hogy a szegénység ellen fellépünk, ez pedig már szociális segély, és nem a nyugdíjrendszer része, nem a nyugdíjrendszer feladata az. A nyugdíj lényege az, hogy egy átdolgozott élet után mindenki élvezhesse öreg napjait. A politikának itt nem szabad populistává válnia. A agenda második szakasza is szüksége lesz, hogy az összes generáció a másikkal szolidáris legyen. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Zuber úr. 33 év. Hát nézzük előre. Köszönöm szépen a zöld könyv és a bizottság fehér könyve, illetve az itteni jelentés Két nagyon fontos, egyszerű célt tűznek ki. Emelni kívánják a nyugdíjkorhatárt, és több pénzügyi terméket kívánnak értékesíteni a harmadik pilléren belül a kiegészítő nyugdíjbiztosítás keretében és itt a fiatalok munkanélkülisége is szóba kerül, és ezt vetik össze a nyugdíjakból vonulással, de hát itt különböző dolgokat kevernek, de látni kell, hogy igazából a fő célunk az kellene, hogy legyen, hogy a munkavállalók jogait védjük, és az egyik fontos joguk, hogy életük alkonyát nyugalomban törtsék. Mi a helyzet a munkáltatókkal? Ők hogyan járulnak hozzá a nyugdíjrendszerekhez? hogy banki termékeket támogatnak a nyugdíj megtakarítások érdekében. Szerintem a tisztességes állami nyugdíjrendszereket kellene szolidaritás alapjára állítani, és be kell szedni az összes hozzájárulást, befizetést, járulékot a nehéz gazdasági helyzet ellenére. Látni kell, hogy újraelosztásról van szó, és a trojka megkívánja emelni 65-ről 66 évre a nyugdíjkorhatárt, és a munkáltatók befizetését akarják csökkenteni. A munkavállalóknak kell megint a terhet viselni a terheket. Köszönöm szépen, biztos asszony, a szó. Köszönöm szépen az előadónak, Omen asszonynak, az árnyék előadóknak a kiváló együttműködést, és hogy a legfontosabb üzenetet támogatják a fehér könyv esetében, amikor 2012. februárjában közzétettük a fehér könyvet, akkor kevet, rá akartunk kívánni a megfelelő keretekre, körülményekre, a pénzügyi nehézségekre, az idősebb lakosságra, és ilyen körülmények között kell figyelembe venni azt, hogy hogyan tudjuk a fenntartható nyugdíjrendszereket biztosítani. Hogyan tudjuk ezt elérni? Hogyan tudjuk egyensúlyt teremteni? A nyugdíjba vonulás, a munkával töltött idő és a megfelelő befizetések játszanak itt szerepet. Itt megfelelő előzetes konzultációkra kerül sor a parlament, a tagállamok és az érintettek között. Csak így tudunk haladni. Megfelelő. 2012 többen az aktív öregedés évét ünnepeltük, és a generációk között szolidaritására hívtuk fel a figyelmet. Újra felhívjuk a figyelmet a tagállamokat arra, hogy értékeljék a jelenlegi helyzetet, vegyék figyelembe a várható élettarta változását, és ebből kiindulva próbálják a idős emberek gazdasági függetlenségét és nyugalmát biztosítani. Egyetértek a parlament javaslatával, hogy itt szükség van megfelelő vállalati kiegészítő nyugdíjakra, ezeket úgy kell elkészíteni, hogy az emberek mobilitását a munkaerőpiacon ne akadályozok ezzel. Már a jelentés ben is kifejtették azt, hogy az állami nyugdíjrendszerek fizetőképessége nehézségekkel szembesül. A bizottság meggyőződése, hogy 2012-es jelentések a valóságot tükrözik, és az állami első pilléres nyugdíjrendszerek kell, hogy alkossák a jövőben a nyugdíjok rendszerek alapját és gerincét. Itt nagyon jelentős haladást sikerült elérni, mindenek előtt, ami a fehér könyv üzenetét illeti. Ezt egyébként az európai szemeszterben megismételtik az ottani ajánlásokat. A tagállamok többsége elfogadta a reformok szükségességét, bevezették ezeket részben, ez arra bátorítja a férfiakat és nőket, hogy hosszabb ideig dolgoznak. Omen asszony jelentése is aláhúzza, hogy megfelelő politikai szándékra is szükség van ahhoz, hogy a nyugdíjrendszereket tegyük hosszú távon fenntarthatóvá, ehhez még lépésekre van szükség, hogy ez biztonságban működjön. Ha el akarjuk írni a megfelelő mértékét és a megfelelő fenntarthatóságot, hisz ez egy kettős cél, akkor komoly erőfeszítésekre van még szükség valamennyi szereplő részéről, a tagállamok részéről, az EU-tól és a szociális partnerektől és valamennyi érintettől. Köszönöm. Thank you, Commissioner, very much. Thank you. Köszönöm, biztos asszony, köszönöm, kollégák és külön megköszönöm Women Ruiten kollega asszonynak a jelentést, és minden tolmácsnak majd, amikor eljön az ideje, akkor boldog nyugdíjba vonalást, vonulást kívánok. Következő jelentésünk regionális stratégiák az Európai Unió